egy olyan kötelezettség, hogy kell, hogy legyen egy olyan vállalkozó, aki választ ad, egy olyan szereplő, aki választ kell, hogy adjon, hogyha nem megfelelő egy termék. Elképzelhetetlen, hogy egy veszélyes, hamisított, vagy a törvénynek nem megfelelő termék mögött ne legyen felelős. Továbbá specifikus intézkedéseket vezettünk be a fogyasztók védelme érdekében, akik weben vásárolnak. Garanciát kell, hogy kapjanak olyan-olyan biztonsági szinten, mint hogyha a hagyományos csatornán keresztül vásároltak volna. Továbbá úgy gondoljuk, hogy meg kell erősíteni a politikai és operatív együttműködést a tagállami hatóságok között azért, hogy közös stratégiákat állítsanak föl, és egységes, koherens ellenőrzési rendszert működtessenek. Konkrétan a port shoppingot ki akarjuk zárni, vagyis olyan belépési privilegizált pontokat akarunk felszámolni, amit a tisztességtelen kereskedők használják, és sokszor teljesen kikerülik a vámellenőrzést. Ezért harmonizált célokat és standardokat állítottunk föl kockázatelemzési módszerek tekintetében, a koordináció megerősítése tekintetében és az európai hálózaton belül a hatóságok együttműködésére vonatkozóan olyan felügyeleti rendszert kell kialakítani, ahol nincs lehetőség, nem tud fölmerülni az ellenőrzött és az ellenőrző közötti érdekütközés, és nincs lehetősége a tisztességtelen feleknek a fellépésre. Ezért a bizottságnak föl kell állítania egy hálózatot, amely növelni tudja az egyes tagállamok ellenőrzési képességét specifikus kompetenciák alapján. Végül pedig növeltük a nemzeti hatóságok hatáskörét is, azért, hogy nyomozásokat végezhessenek, hatékonyan léphessenek fel az online szintéren is a technológiai szofisztikáltabb termékek esetén. Ezek a legfontosabb eredmények, amelyeket elértünk. Remélem, hogy széles körű támogatást kap majd a javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében Bienkowska biztosnak adom meg a szót. Örömmel látom, hogy sikeresen zárultak a piacfelügyelet és termék megfelelőség témában a tárgyalások. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a parlamentben a támogatásáért ugyanis az egységes piaci stratégia szempontjából ez egy nagyon fontos eredmény. A rendelet az egységes belső piac egy nagyon fontos problémájára hívja fel a figyelmet, túl sok a nem biztonságos és nem megfelelő termék az EU piacán. Egy komoly előrelépést jelent, ugyanis jobb védelmet biztosít a fogyasztók számára, és egy méltányosabb belső piacot biztosít a termékek számára. Szeretnék tiszta szívből köszönetet mondani az előadónak, Nikola Dantinak és az árnyék előadóknak, Karász, Szelimovics és Dalton képviselőknek, akik óriási erőfeszítést tettek, és tudom, hogy nem volt könnyű lezárni ezt a dossziét még a választások előtt. Mi természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak dolgok, amelyeket másképpen képzeltünk el, például az első pont kapcsán a jogalapról egy nyilatkozatot készítünk. E, pozitívabb ugyanakkor az, hogy dolgozunk az ellenőrzések nagyobb egységessége érdekében a külső határokon, hiszen ezek a rendelet fontos részét képezik. Egy rendkívüli alkalom nyílik most, hogy még az európai piacra érkezés előtt feltárjuk ezeket a termékeket. A nemzeti hatóságok, vámügyi hatóságok közti együttműködés is javulhat, és különböző pontokban szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés javított is az anyagon, gondolok itt nem utolsó sorban a társértékelő jelentésekre, ez a rendelet óriási változást jelent majd a nemzeti ellenőrzések szempontjából is, ugyanis a hatóságok kezébe jobb eszközöket és nagyobb hatásköröket helyez, hogy az interneten értékesített termékeket is ellenőrizzék, és közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a digitális ellántó láncban az értékesítőkkel az online piacokon és több termék kategória esetében lesz egy európai üzleti felelős, vállalkozói felelős, ezáltal a hatóságok könnyebben megkaphatják a szükséges információt, amely által értékelhetik a termék megfelelőségét, és lépéseket tehetnek. Javul a várakozások és a hatóságok közti együttműködés. A termékek nem megfelelőségének megelőzés azt hiszem nagyon fontos, és osztjuk ezt a véleményt, hiszen vannak vállalkozások, amelyek jó hiszeműek, de nincsenek tisztában a szabályokkal. Így tehát a vállalkozások az információt egyértelműbb csatornákon keresztül szerezhetik be és a harmadik pont, ami talán még fontosabb is, javíthatja a rendelet az összes hatóság közti együttműködést az Európai Unióban. Tudják, hogy jelenleg több mint 500 piacfelügyeleti hatóság létezik uniós szerte, ami azt jelenti, hogy a termékek szabadon áramlanak a belső piacon, de sajnos a végrehajtásról ez nem mondható el. Segítenünk kell a határon átnyúló esetekben is a hatóságokat, és a nemzeti ellenőrök a vámügyi hatóságokkal is szorosabban együtt tudnak működni. Kiterjed az európai termék megfelelőségi hálózaton belül az egész unióra az együttműködés. Egy valami hiányzik, a pénz, főleg ami a termék megfelelési hálózatot illeti. A források az egységes piaci programból kell, hogy jöjjenek, és örülök annak, hogy sikra szálltok ennek biztosítása érdekében. Számítok e tekintetben a parlament további támogatására is. Lezárásképpen hagyj jegyezzem meg, hogy véleményem szerint egy nagyon jó kompromisszumot, egy kiegyensúlyozott kompromisszumot értünk el. Ez tükrözi a különböző aggodalmakat, a különböző nézeteket, és remélhetőleg holnap támogatják majd. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm most pedig az MV szakbizottság részéről. Mikolásik úrnak adok szót egy perc erejéig. Köszönöm szépen. A fogyasztók védelme, biztonsága és a környezet védelme alapvető pillérei a belső piac működésének. Üdvözlöm a rendelettervezetet, amelynek célja az, hogy a harmonizációs jogszabályok betartatását és végrehajtását megerősítsük. Érinti ez a játékszereket, a kozmetikumokat, a tisztítószereket, a különböző gépeket, akkumulátorokat, biocid termékeket, elektromos hulladékokat és egyéb termékeket is. Mindenképpen ellenzem azt, hogy a már harmonizációs szabályokat egyesek megkerüljék. A játékok 32%-a, az elektromos termékek több mint 50%-a nem tett eleget a biztonsági normáknak. Tehát megfelelőbb ellenőrzésekre van szükség, és megfelelő felügyeletre, azért, hogy a visszaéléseket, visszaélésekért felelős vállalatokat megállítsuk. Fontos, hogy biztosítsuk a lehető legmagasabb szintű szakértelmet rengeteg területen, főként ami a vegyszereket illeti. Ezek sajnos a játékszerek tesztelése közben túl nagy mértékben fordulnak elő. Köszönöm szépen! Most a frakciók hozzászólóival folytatjuk. A néppárt részéről Kárász úrnak adok szót. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt Dante jelentéstevő. Hölgyeim és uraim, a piacfelügyeleti reform első kísérlete 2013-ban elbukott. Itt és most újra nekifutunk és megpróbálunk egy új piacfelügyeleti rendszert létrehozni. Erre nagyon nagy szükség volt már, többek között a fogyasztók érdekében is. Tudjuk, hogy főként a játékszerek, a pirotechnikai eszközök és a gépek azok a termékek, amelyek esetében a legnagyobb arányú problémák adódtak. Azt, gondol, azt gondoljuk, hogy aki veszélyes termékeket értékesít a piacon, annak vállalnia is kell a felelősséget ezekért a termékekért. Ez azt jelenti, hogy megfelelő felügyeletre van szükség, hogy tudhassuk, hogy ki az, aki veszélyes termékeket értékesít, és hogy meg tudjuk mondani azt, hogy ki a felelős mindezért. Szeretnénk azt is, hogy egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre minden Európán kívüli vállalatnak ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteniük, mint az Európai Unión belüli vállalatoknak, hogyha ezen a piacon akarnak ténykedni. Azt láttuk, hogy logisztikai szolgáltatók, a nagy online kereskedők mindez idáig megúzták a meg nem felelősséget. Ennek most már vége, hogyha valaki nem megfelelő és nem biztonságos termékekkel, akar üzletelni, akkor nyugodtan fizetheti a számlát azért is, hogyha be kell vonni ezeket a termékeket, vállalnia kell a felelősséget ezért. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést, és kérem a kollégákat, hogy a lehető legszélesebb körben támogassák a szöveget, mi is ugyanígy jártunk el már az árnyék jelentéstevők körében. Elnök, köszönöm szépen! Most a szociáldemokraták részéről Seldemóza asszony kap szót. Köszönöm szépen. Egy nagyon kellemes esemény az, hogy most beszélhetünk erről a témáról. Épp ideje annak, hogy jobban ellenőrizzük az európai piacot. 12 éve vagyok tagja az Európai Parlamentnek, és 12 év óta dolgozom ezen a témán, úgyhogy épp itt az ideje, hogy meghozzuk azokat a szabályokat, amelyek biztosítani tudják a termékek biztonságát. A jó hír ma az, hogy megvan a lehetőség az online értékesítés ellenőrzésre is, olyan áruk esetén is, amelyek az Európai Unión kívülről érkeznek. Dániában a kutatások azt mutatják, hogy az online platformokon keresztül értékesített játékok esetén egyik sem felelt meg a szabályoknak. Mindenképpen kell, hogy legyenek a kezünkben olyan eszközök, amelyekkel föl tudunk lépni az ilyen jelenségek ellen, hiszen itt veszélyes termékekről van szó, nagyon jó ez az előrelépés. Köszönöm szépen, és most az ECR frakció nevében Tomásics asszonyt hallgatjuk meg egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Az internet megváltoztatta azt, ahogyan működik a világ. Az emberi magatartás is változott, ez az élet minden területén tapasztalható, így többek között most már máshogyan vásárolunk, mint az internet előtti időbe, időkben. Az elkereskedelem egyre nagyobb teret nyel, és ezen új körülmények között a fogyasztó védelem nagyon nagy kihívásá vált. Az egységes piacon a termékek összehangolása csökkenteni a kockázatot a fogyasztók számára. Főként a harmadik országokból származó termékekre hívnám fel a figyelmet, amelyek általában nem felelnek meg az EU-s jogszabályoknak. Emellett egyensúlyt kell teremteni az érdekek és a fogyasztói védelem között. Egy, egy, az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a világ felgyorsulása, az alacsonyabb költségek és az elektronikus kereskedelem terjedése között. Köszönöm. Köszönöm. Az ALDE nevében Szelimovics úr kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Két hónappal ezelőtt vettem egy új vasalót, és az első alkalommal már összeégette az ingemet. Van itt egy kollégám, akinek gyermekei vannak, és zenélő, énekelő játékot vett, amely nem hagyta abba, állandóan működött, és éjszaka sem tudta elhallgattatni, csak úgy, hogy kivette belőle az összes elemet, és egy harmadik kollégának egy veszélyes hajszárítója van, mert az embernek bele akad a haja, és másodpercek leforgása alatt a haja leég, és éveket öregszik. Azt kell biztosítanunk, hogy az interneten a belső piacon értékesített termékek biztonságosak és megfelelnek a parlamentben elfogadott jogszabályoknak. Itt az ideje, hogy cselekedjünk javíthatjuk a fogyasztói jogszabályokat nap mint nap, de hogyha nem alkalmazzák a szabályokat, akkor ennek semmi értelme. Mit teszünk itt? Tulajdonképpen megerősítjük a belső piacon a piac felügyeletet, ezáltal biztosítjuk azt, hogy a fogyasztóknak soha többé ne kelljen érezniük azt, ahogyan a hajszárító megperzseli a hajukat, vagy nem tudják elzárni a játékot. Azt hiszem, hogy ez az, amit tennünk kell az európai állampolgárok érdekében, ezt elvárják tőlünk, és ez egy jó dolog, amit megtehetünk a választások előtt. Köszönöm. Most pedig a képviselőcsoportokat meghallgattuk, most pedig Sosnyerc úr következik egy percben. Az jelentéstétel, az új jelentések, a bürokrácia, több felügyelet, több ellenőrzés, bírságok, mindez szerepel ebben a jelentésben, amelynek témája a piac felügyelet. Nincs erőm ahhoz, hogy ismét kifejtsem önök előtt azt, hogy mindez miért rossz. De talán fordítva megpróbálhatom, mi, mi az, ami jó ebben a jelentésben. Én ebből a jelentésből egy papírgalambot készítettem, azt javaslom, hogy önök is tegyék ezt. Koferáti. Ráti úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az előadó részéről hallottam azokat a százalékos arányokat, amelyek a még mindig nem biztonságos termékekre vonatkoznak. Hát ez nagyon aggályosak ezek az arányok. Gondoljunk a játékok 32%-ára, ugye ez elsősorban a gyerekeket érinti. A 40%-a a személyes védőeszközöknek ezek az eszközök a mi testünkkel kapcsolatosak. Egy ilyenfajta helyzettel szemben, továbbá, hogy az elektronikus kereskedelem növekszik, elkerülhetetlen, hogy fokozódnak a kockázatok, és éppen ezért nagyon fontos, hogy megtörténjenek azok az előrelépések, amelyeket próbáltunk fölállítani, nagyon jelentős és pozitív eredményekkel ezekről beszélünk most. Az is fontos, hogy a, hogyan határozzuk meg, hogy ki az a gazdasági vállalkozó, amely a termékek megfelelőségét biztosítja. Ez mind pozitívum. Igazából azt javaslom, hogy korábban is már eljuthattunk volna ide. Az előző mandátum során a parlament egy nagyon ambiciózus szöveget megszavazott a termékek biztonságával vonatkozóan, ugyanakkor a tanácsnál elakadt ez a téma. Nagyon sajnálatosnak tartom ezt, hiszen sokkal korábban eljuthatottunk volna ide. Minden esetre most a bizottság, a jövőbeni bizottság kezében van az, hogy az összes országban megvalósíthatóvá tegye mindazt, amiről ma beszélünk, és gondolom, amit holnap el is fogadunk. Köszönöm szépen. Most lezártuk a spontán felszólásokat. Grappini asszonyja szó, és utána Maria szóra, de Maria szóra nincs itt, úgyhogy Grappini asszony A szó. Komisár, stimați colegi, sigur... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az elhangzottakat mindenkinek. Ez erre a szabályzásra már régóta szükség van, Tovább kell fejlesztenünk a belső piacot, biztosítanunk kell az áruk szabad mozgását, ezek elengedhetetlenek Európa jövője szempontjából. És persze szükség van a jobb felügyeletre is, hiszen az európai piacra érkező rengeteg import tovább bonyolítja a helyzetet, emellett az eljárásokat is harmonizálnunk kell. Üdvözlöm azt az elgondolást, hogy jöjjön létre egy Európai Uniós termékfelügyelőségi hálózat lennek, indikátorok, legyen megfelelő ellenőrzés, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy szükség van megfelelő kapacitásokra, hogy ezeket az ellenőrzéseket, amelyekről szó van, végre lehessen hajtani a vámellenőrző pontokon. Hogyha a vám unióról szóló szabályzást egyébként nem tudjuk befejezni, akkor nagyon nehéz lesz ez a feladat, nehéz lesz ennek megfelelni, de biztos vagyok abban, hogy ezeket a dossziékat sikerül majd lezárni a következő ciklusban. Meg fogom szavazni a kezdeményezést, és remélem, biztos asszony, hogy a szabályozás nem vég, szabályozás végül a gyakorlatban is megvalósul. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a spontán hozzászólások köre véget ért. Bienkowska asszonynak adok most szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket, az elmondottakat a vita során. Először is szeretném megköszönni az önök szerepvállalását, és hogy ilyen elhivatottak voltak a dosszié és az egész csomag mellett. A holnapi szavazással egy nagyon világos üzenetet küldenek majd a az Európai Uniós belső piacon található termékek biztonságát és megfelelőségét illetően biztos vagyok abban, hogy a megállapodásunk, amelyet sikerült elérnünk, kiegyensúlyozott és átfogó. Biztosítani fogja azt is, amiről már korábban is beszéltem, nevezetesen, hogy sokkal jobb legyen az együttműködés az összes termékfelügyelőségi termékfelügyelő hatóság közötti együttműködés az EU-ban, és hogy sikerüljön alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz is ezen a téren, és persze ezáltal remélhetőleg sikerül a termékcsomagot is kiegészítenünk. Köszönöm mindenkinek az erőfeszítést, köszönöm a parlamentnek, és persze a román soros elnökségnek is. Meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a szabályozással fontos lépést teszünk az igazi, igazságos Európai Uniós belső piac felé. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig a jelentéstevőnek Dánti úrnak adok szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Először is a válaszadás során engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, hiszen az első felszólalásomban ezt nem tettem meg. Köszönet az árnyék előadóknak, több hónapon keresztül dolgoztunk együtt, nagyon lényeges ez a rendelet, és nagyon sok témával kellett, hogy foglalkozzunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy az együttműködés, illetve a tárgyalási csapat szintjén is az együttműködés kiváló volt. Ugyanakkor szeretnék összetett mondani Benkovszka biztos asszonynak és a bizottságnak, mert a nehéz időszakokban, amikor az együttműködést kellett, hogy keressük, akkor mindig a mellettünk álltak, és próbáltak közvetíteni a parlament és a tanács mm, pozíciója között. Az osztrák elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen akkor kezdődött ez a munka, illetve a román elnökségnek a melynek a munkája során lezártuk ezt a témát. Néhány témát szeretnék említeni, pénzügyi források. Ez a rendelet az egységes piaci programhoz kapcsolódik, ahol szerepelnek azok a pénzügyi források, ahogy a biztos asszony is mondta, ahol azok a források kell, hogy biztosítsák az operativitást. Mi azt reméljük, hogy a következő mandátum során amikor meghatározásra kerülnek ezek a programok a belső piacon, meg fogják erősíteni azokat a forrásokat, amelyeket a parlament megjelölt, annak garantálására, hogy ez a rendelet valóban piaci fegyületet biztosítson a gyakorlatban hatékony módon. Ehhez természetesen forrásokra is van szükség. Még egy dolgot említenék. Az, amit ezzel a rendelettel meg kívánunk tenni, és amit úgy tűnik, hogy el is értünk, hogy egyformán kezeljük az európai vállalkozásokat és a nem európai vállalkozásokat. Túl gyakran fordul az elő, hogy könnyen bejutnak a nem európai vállalkozások, és úgy, hogy a termékeik, amelyeket behoznak az európai piacra, nem megfelelőek. Ez a lépés valóban méltányosabb belső piaci feltételeket teremt az európai és a nem európai vállalkozások számára is. Ugyanez érvényes az online értékesítő és a hagyományos módon értékesítő vállalkozásokra is. A belső, az egységes piac védelme azt jelenti, hogy a fogyasztók számára a garanciát biztosítunk, hogy 10 tiszteletben tartják a termékek a, az európai előírásokat. Hatékony módon kell, hogy tudjunk föllépni, és minden gazdasági vállalkozástól és hatóságoktól is el kell, hogy várjuk, hogy a jogszabályokat, a standardokat betartják, hiszen ezeknek a célja a biztonság és a szociális modell védelme. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel ezt a vitát lezárom. Holnap szavazunk erről a témáról. Következő napirendi témánk egy jelentés, amit a Sáldemóze úr készített, az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozítása a címe. Meg is adom a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Mi, a fogyasztók online szolgáltatásokat használunk, például amikor szállodaszobát foglalunk, repülőjegyet veszünk, ruhát vagy cipőt veszünk az interneten, különböző árakkal találkozunk az online platformokon, és a fogyasztók számára így megnyílik a piac. Ugyanúgy, mint azok számára, akik a termékeiket értékesíteni szeretnék. Tehát ezeket a platformokat sok módon használjuk, de igazából egy kicsit a vadnyugathoz hasonlít az egész, mert hiányzik a szabályozás. Vagy elfogadjuk a feltételeket, amelyeket az online platformok kínálnak, vagy egyáltalán nincsenek is feltételek. Ezek gyakran átláthatatlanok. Márpedig ez így nem elfogadható, éppen ezért nagyon örvendetes, hogy megállapod, hogy megállapodunk abban, hogy új szabályokat hozunk a tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása érdekében. Ezáltal a fogyasztók biztonságosabb a helyzetben lesznek, ha ilyen szolgáltatásokkal élnek. Még természetesen nem értünk el a célhoz, de legalább megteremtettünk egy alapot egy kiinduló pontot ahhoz, hogy növeljük a szabályozást ezen a piacon. Nagyobb átláthatóságot teremtünk ezáltal, és tisztességesebb feltételeket várunk el az online közvetítő szolgálatoknál. Konkrétan elértük azt, hogy ha ilyen szolgáltatásokat veszünk igénybe, az itt érvényes feltételek sokkal méltányosabbak kell, hogy legyenek. Kidolgoztunk egy egész listát, amelyeknek szerepelniük kell a szerződéses feltételek között. Ide tartozik a méltányosság, és így üzleti felhasználóként az ember tudja, hogy mi érvényes. Sok mindent elértünk. Az Európai Bizottság például kijelentette, hogy szükséges egy 15 napos határidő ahhoz, hogy az ember elálljon a szerződéstől, amennyiben a feltételek nem voltak megfelelőek. Számos követelményt, átláthatósági követelményt szabtunk meg a különböző helyzetekre, és leszögezzük azt is, hogy milyen paraméterekkel, hogy érvényesüljenek. Ez nagyon fontos az online platformokat használó vállalkozások számára. Tudniuk kell, hogy a rangsorolás szempontjából milyen paraméterekkel, hogy érvényesüljenek, ez pedig fontos a fogyasztók számára illetve egy szerződés felmondásához a határidőt javítottuk, és a böngésző programokra vonatkozó paramétereket is. Fontos azonban, hogy ezeket a szabályokat át is ültessük a gyakorlatba, annak érdekében, hogy megfelelően működjenek. A tagállamoknak kell ezt átültetniük, de természetesen nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy ez megtörténik, máskülönben semmi értelme nincs, ha új szabályozást dolgozunk ki. A jogszabályalkotás ezen a területen azt jelenti, hogy nem szabad túl sok időnek eltelnie a szabályzat felülvizsgálatáig, ezért kidolgoztunk egy listát arra vonatkozóan, hogy milyen pontokat kell felülvizsgálni. Összességében véve elmondhatom, hogy ebben a javaslatban az a jó, hogy sokkal nagyobb lesz az átláthatóság az online platformokat használó felhasználók esetében. Azonos feltételeket teremtünk mindenki számára, és ez végeredményben azt jelenti, hogy a felhasználók, a fogyasztók, akik ilyen szolgáltatásokat vagy termékeket vásárolnak, bízhatnak abban, hogy jó termékekhez jutnak. Ez egy fontos lépés tulajdonképpen globális standardokat is kidolgozunk, éppen ezért nagyon fontos ez a munka. Köszönöm az együttműködést, és nagy érdeklődéssel várom a vitát is. Elnök, most pedig Timek képviselő kap szót a Júri Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy öröm számomra, hogy a Júri Szakbizottság részéről én szólhatok hozzá a témához. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akikkel szorosan együttműködtünk a témában, és köszönöm az Európai Bizottságnak is. Ahogyan hallhattuk, a vállalkozások egyre inkább támaszkodnak a platformokra, főként a kisebb méretűek, hogy elérhessék általuk a fogyasztókat. Ezért egy átláthatóbb üzleti környezetre és tisztességesebb, méltányosabb üzleti környezetre van szükség. Máltán és konzultációkat végeztem a témában. Hallhatunk arról is, hogy a platformok milyen jelentős szerepet játszanak a turizmusban. Akik a turizmusban dolgoznak, információkhoz kell, hogy hozzáférjenek, olyan információkhoz, amelyeket ezek a platformok gyűjtenek be. A Máltai Turisztikai Hivatal közített egy dokumentumot is a digitális átállásról, az innovációról és a méltányosabb üzleti környezet kialakításáról. Azt hiszem, a javaslat, amelyről ma szó van, segít megoldani ezeket a kérdéseket, és jobb lehetőségeket biztosít a fogyasztók számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a bizottság részéről Gabriel biztos asszonynak adok szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, és konkrétan Mózea asszonynak, az előadónak, az árnyék előadóknak, az összes erőfeszítésért, az együttműködési szellemért, azért, hogy megállapodásra tudjunk jutni egy elég rövid idő alatt. A parlament valójában hozzájárult ahhoz, hogy megerősítse az új rendelet szövegét. A módosítóik hozzájárulnak ahhoz, hogy egy méltányosabb környezet alakuljon ki az online platformon működő vállalkozások számára. Ennek ennek az előnyét azok a fogyasztók élvezik majd, akik használják ezeket a platformokat. Egyértelmű szabályosok, szabályokra van szükség, és előrelátható környezetre. Ez növelni fogja a határon átnyúló módon a, bizto- a bizalmat. A platformokat így biztosabban tudják fejleszteni a vállalkozók. Az Európai Parlament több változtatást javasolt. Mindez 1 millió olyan KKV-t érint, amely online platformon keresztül értékesít, és így éri el a vevőit. Engedjék meg, hogy beszéljek arról is, hogy melyik területen volt nagyon fontos a szerepe az Európai Parlamentnek. A online közvetítő esetében a kötelezettségekre vonatkozóan fontos volt az ellenőrzési rendszer kialakítása. Továbbá egy specifikus szerződéses feltételek listáját is bevezették, amely lehetővé teszi az online közvetítő cégek és a felhasználó cégek közötti kapcsolat egyetemvétételét. Az új rendelet tehát egy egyszerűsítő eszköz is, a javaslatuk nagy része hozzájárul ahhoz, hogy a fő célunkat elérjük, vagyis az átláthatóságot megteremtsük, főleg a lényegi kérdések tekintetében. Például, és ezt az előadó is említette, a online közvetítő szolgálaton kívül a kereső programoknak minden információt meg kell adniuk. A vállalkozások nak könnyebben kell, hogy tudják megoldani a vitájukat. Az összes platform esetében, kivéve a legkisebbek esetében, mediátorokhoz, közvetítőhöz kell, hogy forduljanak, amit szintén a platform rendszeren keresztül lehet meghatározni, hogy mely platform ez, és így bíróságon kívül tudnak majd egyezkedni. Ez segíteni fogja a vállalkozásokat. Fontos a tagállamok szerepe is, a rendelet végrehajtása során. Az államoknak olyan intézkedéseket kell behoz, vezetniük, amely méltó, hatékony módon tudja biztosítani az új szabályok tiszteletben tartását a lényeges információt mindenkivel meg kell osztani. Természetesen a munkánk itt nem zárul le, iránymutatásokat fogunk kidolgozni, amely még pontosabb feltételeket fog biztosítani az online platformok számára, és a kereső motorok esetében is. Természetesen az érintett vállalkozói szektorral együtt fogunk dolgozni az új szabályok bevezetése területén. Örülünk annak, hogy a megállapodás szerinti szöveg megtartja a mi eredeti szövegünk, az eredeti javaslatunk szellemét, megfelelő, együttműk, megfelelő egyensúlyt is biztosít. Gyakorlatilag ez még csak egy első lépés, és már tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Egyrészt a platform obszervatórium felállítása lesz az egyik feladat. Egy első jelentés meg fog születni már az év során ebben a témában. Továbbá, ahogy a rendeletben is szerepel, felül kell majd vizsgálni ezt a szöveget. Másfél évvel a elfogadás követően. Mi természetesen számítunk a parlament támogatására a folyamat végrehajtása során. A parlament remélem, hogy a holnapi szavazás során támogatni fogja ezt az új rendeletet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az ITRE szakbizottság nevében Záborska képviselőt hallgatjuk meg, egy perce van. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az internet platformok egy nagy lehetőséget jelentenek, a családi vállalkozások, a startupok, illetve a kisvállalkozások számára. Ezen platformoknak köszönhetően elkezdhetik a vállalati tevékenységeiket, munkavállalókat alkalmazhatnak, jó szolgáltatásokat nyújthatnak. Nekünk arról kell gondoskodnunk, hogy a nagyobbak a kisebbeket is méltányosan kezeljék a javaslat az eredeti elképzeléseimnél kicsit messzebbre ment az ITRE bizottságban. A tervezetemben arra törekedtem, hogy a minimális szintre korlátozzam a szabályozást. A parlamentnek nem lenne szabad üzleti modellekre vonatkozóan javaslatokat tennie, csak egyértelmű szabályokat kidolgoznia. Ennek ellenére tudom támogatni ezt a kompromisszumot Köszönöm a kollégáknak az ITRE bizottságban a támogatásukat, és gratulálok Sáldemóze képviselőnek, az előadónak, valamint Zsuven úrnak, az árnyék előadónak. Köszönöm szépen, köszönöm. Ezzel a képviselő csoportok nevében hozzászólókat meghallgattuk, most pedig Zsuven úr a néppárt nevében másfél percben. Elnök úr, az Európai Unió nagy sikertörténetei között biztos, hogy ott van az egységes piac. A hibák ellenére úgy gondolom, hogy 500 millió e, euróban tudok értékesíteni a hazámnak a vállalkozásai online módon. Egy e, digitális egységes piacot is föl kívánunk állítani, és az új digitális e, piac tekintetében még nincsenek szabályok, úgyhogy nekünk kell a szabályokat fölállítani. A erősebb gazdaságok számára nem kell, hogy megadjuk a lehetőséget, hogy az ő szabályaik legyenek érvényesek. Egy így az európai vállalkozások hátrányos helyzetbe kerüljenek, amelyek használják az ilyenfajta szolgáltatásokat. A platformok és a KKV közötti kapcsolatot is szabályozni kell, ez egyensúlyt kell, hogy mutasson fel. A nemzeti szabályok nem megfelelőek, nem elégségesek. Ugye például egy francia-olasz kapcsolatban, amikor írországi a platform, akkor melyik jogát, jogot kell alkalmazni a francia, az olasz vagy az ír jogot? Hát azt nagyon jól tudjuk, hogy ez így nem működik. Európai szabályokra van szükség szükség. Mit is teszünk? Védjük az európai KKV-kat, és ahhoz, hogy megfelelően működhessenek, ahogy harmonizált közös 27 állam számára közös szabályokat kell, hogy felállítsunk. A parlament bebizonyította, hogy ez egy demokratikus eszköz, se a lobbik, se más különleges érdeket nem szolgálhatunk ebben a témában. A mandátum során, elnök úr, most, hogy elhagyom a parlamentet, én egy szó, szót szeretnék csak mondani, hogy védjük meg őket. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Gebhardt alelnöki a pénz. Köszönöm szépen elnök úr, Sáldemóze asszonynak. Gratulálni szeretnék ehhez a kiváló munkához, és az SND frakció nevében szeretném elmondani, hogy teljes egészében támogatjuk a munkáját, üdvözöljük azt, és holnap támogatni fogjuk az eredményt. Az online platformok, mint amilyen a Booking.com, az Apple online bolt, illetve egyebek, egyre nagyobb szerepet játszanak a digitalizálódó világban. Ugyanakkor ez együtt jár az üzleti felhasználók jogainak csorbulásával is. Az előttünk álló rendelet igazságosságot hoz a platform gazdaságba, tiltja például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, megteremti az, a megfelelő panasztételi mechanizmusokat, és létrejön egy platform megfigyelő központ is, aminek révén a felügyelet sokkal hatékonyabbá válik. Úgy gondolom, ez kedvező fejlemény a kkv számára és a fogyasztók számára is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az ELDE részéről másfél percet kap Haranzová asszony. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy az üzleti életben a legfontosabb a tisztességes fellépés és az átláthatóság mind a fogyasztók, mind az üzleti partnerek felé. Ez a rendelet nagyobb átláthatóságot teremt, miközben nem szabályozza túl a platformokat és a kereskedőket. Az elkereskedelem a gazdaságunk jövője. Nem szabad tönkretennünk az európai szereplőket azzal a szándékkal, hogy megtámadjuk a nemzetközi szereplőket. Elnök úr, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Néhányan itt a házban politikai eszköznek tekintették ezt a szabályozást, egy eszközként a versenypolitika megváltoztatására. Örülök annak, hogy végül a józanész győzedelmeskedett, és köszönetet szeretnék mondani ebben az összefüggésben a jelentéstevőnek, mert elég bátor volt ahhoz, hogy egy jó kiegyensúlyozott eredményért harcoljon, ahelyett, hogy egy olyan szövegért harcolt volna, amely negatívan befolyásolta volna a gazdaságunkat és az egy digitális egységes piacot. Az ALDE éppen ezért támogatni fogja a trialógus eredményét holnap a szavazáskor. Mind a platformokat, mind a kereskedőket pedig arra ösztökélném, hogy az új, jonnan létrejövő átláthatóságot fordítsák a javukra, csak is a hatékony szabályozás és a legjobb gyakorlatok elterjedése révén szolgálhatja az egységes piac eh, az összes résztvevőjét. Ez az egyetlen esélye a platformoknak, újabb esélyük nem lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a zöldek részéről Réda asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Elméletileg a platformok egy nagy lehetőséget jelentenek a kis európai vállalkozások számára, legyen szó akár egy szoftverfejlesztőként, vagy valakiről, aki az ért termékeit értékesíti. A kis szereplők a nagyokkal versenyezhetnek, és eljuthatnak olyan fogyasztókhoz, akikhez másképpen nehéz lenne eljutniuk. Nagy európai vállalatok éppen ezért szerették volna az észszerű határon túlra is kiterjeszteni ezt a jogszabályt. A probléma az, hogyha olyan nagyra nőhetnek a vállalatok, hogy az ügyfelekre tisztességtelen szerződéses feltételeket erő, erőltethetnek. Mi átláthatóságot és méltányosságot szeretnénk a platform piacon, és Sáldemóze asszony az előadónak köszönhetően nincs teljesen szabad tér a platformoknak, ugyanakkor a kis szereplőket sem tesszük tönkre az európai piacon, hiszen ezek nagyon fontosak az európai vállalkozások szempontjából. Szeretnék ezért mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult a jelentéshez. Nagyon jó, hogy ebben a, ezen dosszié kapcsán ilyen nagy egyetértés született. Köszönöm szépen. Most pedig Danti úr kap szót egy percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Ez a rendelet valóban egyensúlyt alakít ki a nagy platformok között, és több mint egy millió európai vállalkozás között, amelyek online közvetítőn keresztül működnek, és függenek ezektől az új szabályokkal nagyobb átláthatóságot tudunk biztosítani a termékekkel, a szolgáltatások tekintetében több információ áll rendelkezésre, majd egy ajánlat tekintetében, amikor az webes ajánlat, és csökkenteni lehet így az egyoldalú szerződéses változtatásokat, módosításokat a platformok tekintetében. Jelentős javítani fogja több millió európai fogyasztó számára a helyzetet, hiszen sokszor nem megfelelő módon tudnak választást, döntést hozni online vásárlás esetén. Ezekben a hónapokban az Európai Parlament bebizonyította azt, hogy nem hajlik meg a digitális kolosszus vállalatok előtt, hanem új szabályokat képes bevezetni azért, hogy jobban védje a hátrányos helyzetű szerződéses felet. Köszönöm szépen. Most lezártuk a felszólalók listáját. Senki nem kért lehetőséget a spontán felszólások keretében, úgyhogy Gabriel biztos asszonyja a szó az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a parlament képviselőinek a felszólásokért, a megjegyzésekért. Még egyszer szeretném hangsúlyozni a bizottság nevében, hogy gratulálunk a az eredményhez a rendelet tekintetében. Valójában megfelelő egyensúly biztosít ez az egyes politikai aspektusok, a egyes érdekelt felek szempontjából hogyha megszavazzák ezt a rendeletet, az egy erős, egyetemű üzenet lesz a KKV-k számára, az európai állampolgárok számára, arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió biztosítani tudja az átláthatóságot és az előreláthatóságot az online platformok esetén. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Sádemoz asszonynak, az előadónak és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen gyorsan előre lehessen haladni ezzel a dossziéval. Végül azt tudom mondani, hogy a munkánkat, közös munkánknak köszönhetően jelentős előrelépést teszünk a digitális egységes piac irányában az európai polgárok, az európai vállalkozások érdekében. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, biztos asszony. És most az előadói, Sáde Móze asszonyi a szó két percben. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a hozzászólásokért. Örülök annak, hogy eh, ilyen kiegyensúlyozott eredményhez jutottunk. Ez jó a vállalkozások számára, a platformoknak, és ahogyan említettem, ez nagyon előnyös lesz a fogyasztókra nézve is. Természetesen ezt csak azért tudtuk elérni, mert kitűnő volt köztünk az együttműködés, ezért szeretnék a román soros elnökségnek is köszönetet mondani. Kemények voltak a tárgyalások, de konstruktívak, és a biztos asszonynak is köszönettel tartozom a segítségért és a támogatásért a bizottság részéről, ez lehetővé tette a mai eredményt. Ez is bizonyítja, hogy ha együttműködünk, akkor valóban képesek vagyunk egy kielégítő eredményhez jutni a vállalkozások és a fogyasztók érdekében. Természetesen tudom, hogy ez az eredmény pusztán egy első lépés. Örülök, hogy folytathatjuk a munkát, amely előbbre visz majd bennünket. Úgy gondolom, hogy ez a jogalkotás a platform piac számára Európában és világszinten is példaértékű lehet, ugyanis van igény a jogszabályozásra, mindez átlátható és tisztességes kell, hogy legyen, ezt pedig ezúttal elértük. Köszönöm szépen, a vitát ezzel lezárjuk, és a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pontunk pedig a Dalton jelentés, az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről. Megadom a szót négy percben az előadónak, Dalton úrnak. Thank you very much, uh, Mr. President. Well, this pack... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a csomag a korszerűsíti az internetes korszak számára a fogyasztói jogokat. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, a román soros elnökségnek és az Európai Bizottságnak a kemény munkát, amelynek köszönhetően megállapodásra juthattunk a szavazás előtt. Mindössze három hetünk volt, és egyetlen egy trialógusra összpontosítottunk. Nagyon hosszú nap volt ez, de tíz órányi tárgyalás után megszületett a megállapodás. Néhány önök közül biztosan tudják, hogy a bizottság aztán tovább csiszolt ezen a megállapodáson. A végső szövege a kettős minőségű termékekre vonatkozólag ezért némileg megváltozott, de a fogyasztókat már nem lehet többé félrevezetni. E, ezzel kapcsolatosan a holnapi szavazásunk során remélhetőleg elfogadjuk azt a szöveget, amely véget vet ennek a gyakorlatnak. A kollégák, néhány kolléga szeretett volna még ennél is messzebbre menni, és benyújtott néhány módosítót, amelyekről holnap szavazunk, de ha bármelyik módosító átmegy, az megsemmisíti az egész megállapodást, a bizottság és a tanács világosá tették, hogy elmentek a végsőkig. Hogyha tehát ezek a módosítók elfogadásra kerülnek, akkor nem lesz megállapodás, nem lesz a kettős minőségű termékekről semmiféle szabályozás, és nem fogjuk tudni korszerűsíteni a fogyasztói érdekvédelmet néhány héttel a szavazás előtt. Ez nem segít a fogyasztókon, nem segít a fogyasztóvédelmi szervezeteken sem, mert nem tudnak majd szankciókat kivetni, és nem segít a gyártókon sem, mert továbbra is megelőzik őket a versenyben azok a versenytársak, akik nem tartják be a szabályokat. Hogyha nem születik meg holnap a megfelelő döntés, akkor évekre odázhatjuk el a megoldást. A kettős minőségű termékek kérdését végre megoldhatjuk, és természetesen a bizottság a következő években vizsgálni fogja és nyomon követi a megvalósítás sikerét is. Ezek kézzelfogható konkrét eredmények, és arra is emlékeznünk kell, hogy a csomag többről szól, mint a kettős minőségű termékek, nem odázhatjuk el ezt a csomagot. A parlamentnek egyébként, parlament kéréseinek sok területen elegetettek, például nem lehet többé belépő jegyeket árulni botok révén, mert korábban sokan ugyanis hát, hátrányos helyzetbe kerültek a botok miatt. Jónak tartom azt, hogy végre itt a lehetőség, hogy betiltsuk ezt a káros gyakorlatot. Emellett az online elérhető értékelések területén is előrelépés történik a fogyasztók érdekében. Az internet korában úgy gondolom, bíznunk kell a tájékozott fogyasztóban. Az online világban rengeteg információ férhető hozzá, amelyek a fogyasztó előnyére válhatnak. De fontos, hogy ezek az információk hitelesek legyenek és megbízhatóak. Bizt, örülök annak, hogy a bizottság és a tanács támogatja azt is, hogy legyen egy eszköz, amely segít a fogyasztók nak megismerni a jogaikat. Ez az úgynevezett ECI app egy lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztók meg tudják milyen jogok illetik meg őket, és hogy kihez fordulhatnak ezen jogok sérülésekor. Ez nagyon fontos az elkereskedelme vetett bizalom szempontjából is. Ha sikerül elfogadni ezt a megállapodást holnap, akkor gyakorlatilag egy évbe telt a munkabizottsági javaslattól a folyamat lezártáig. Köszönöm mindenkinek, aki, sikerült a, aki segített a kompromisszum kialakításában. Köszönöm a titkárságnak és a jogi szolgálatnak is. Ezek a szabályok megkönnyítik a fogyasztók mindennapi életét, fontosak, ezért ne halogassuk tovább a dolgot, és fogadjuk el holnap a szöveget. Elnök, köszönöm szépen. Most a bizottság részéről Jurova asszonynak adok szót. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondanak Dalton úrnak, az előadónak, az árnyék előadóknak, az IMKO szakbizottságnak, kemény munkát végeztek, és ezt tette lehetővé azt, hogy megállapodás szülessen e- ebben a nagyon fontos témában. A bizottság javaslatán túlmutat nagyon sok aspektus tekintetében az új szöveg. A fogyasztók jogainak a védelme, főleg a digitális piacon, fontos, és az irányelv továbbá megerősíti a fogyasztói jogok érvényesítésének a lehetőségét, hiszen harmonizáltabb szankciókat fogunk biztosítani fogyasztói hatóságokon keresztül. Minden 28 tagállamban lehetőség lesz arra, hogy büntessék a vállalkozásokat, és akár ez az éves forgalom 4%-át is elérheti a szankció. A tisztességtelen gyakorlat áldozatainak jogorvoslati lehetőséget biztosítunk, fölmondhatják a szerződést, vagy pedig kártérítést is követelhetnek. Ez is segíteni fogja a bíróságon kívül és a bíróságon keresztüli vitarendezést. A online fogyasztókat félrevezető fellépéssel szemben is tudunk lépni. Aztán például a hamis fogyasztói vélemények ellen is fel tudunk lépni. A termékek rangsorolása esetén is fel tudunk lépni az ilyen jelenségek ellen. Egyeteműen jelezni kell, hogyha akár csak egy fogyasztó is olyan szerződés kötött, amihez nem lett volna joga, ezeket a helyzeteket be kell jelenteni. Tudom, hogy nagyon sokan itt a parlamentben évek óta harcoltak ezért a lehetőségért. A téma így több figyelmet kap, és a politikai agendán is szerepet kapott. Ezért én büszke vagyok arra, hogy a bizottság az új fogyasztói csomag keretében javasolt egy olyan jogalkotási eszközt, amelyel meg lehet előzni azt, és föl lehet számolni azt, hogy kettős megítélés alá esenek a fogyasztók az Európai Unióban, és mindenhol ugyanolyan intézkedések lesznek érvényesek a fogyasztók számára. Ez egy nagyon érzékeny téma, ez kiderült a tárgyalások során. Az a szöveg, amely most előttünk van, kompromisszum eredménye, a tanács és a parlament tárgyaló felei érték el, és egyetértek Daltonóra, hogy nagyon kemény, de azért hozzátenném konstruktív viták eredményét látjuk magunk előtt. Azt akarjuk, hogy a magánszektor vállalja a felelősséget, és a kettős minőséget számolják fel. Most már teljesen egyetemű, hogy a minőség tekintetében nem követhetnek el csalást, és lényegileg eltérő termékeket ugyanolyan név alatt nem értékesíthetnek. Örülök annak, hogy most így nyomás alatt sikerült, vagy nyomás alá sikerült helyezni ezeket a vállalkozásokat, és most már nagyon sok gyártó valóban egységesítette a receptjeit, és ugyanazt a terméket értékesíti az egész Európai Unióban jelentős volt az eszmecsere ebben a témában, és tudom, hogy több vállalkozás dolgozik most is azon, hogy ezeket a különbségeket felszámolják. Ez mutatja azt, hogy jelentős a hamis termékek, vagy az ilyen eltérő termékminőség jelenléte fontos, és jelentős a jelenleg az online piasztereken. Azok, akik továbbra is föntartják a különbséget, igazolniuk kell, hogy ennek mi az oka. Az ilyen kereskedők olyan helyzetbe kell, hogy legyenek, hogy legitim indokaikat bizonyítani tudják mert egyébként minden különbséget félrevezető gyakorlatnak fogunk tekinteni. A tisztességtelen kereskedelemre vonatkozó útmutatás most a hatos cikkben szerepel, illetve a függelékben szerepelnek a félrevezető gyakorlatok. Úgy gondolom, hogy ez így nem kevésbé hatékony. A UCPD hatos cikke továbbra is jogalap a, hatos, a nemzeti hatóságok számára az EU-ban. Nemrég például az olasz hatóságok ezt használták azért, hogy a Vízert és a Ryanair-t büntessék, mert félrevezették a fogyasztókat az jegyek tényleges ára tekintetében. A fogyasztóvédelmi hatóságok a tagállamokban jelentősen ki tudták használni ennek a cikknek a lehetőségeit, és így tudtak felépni nagyobb cégek ellenében is akik a, nem volt fogalmaztak egyértelműen a szolgáltatás tényleges tartalma tekintetében, és bizonyos választási lehetőségeket megakadályoztak. A bizottság nyomon fogja követni az intézkedés végrehajtását, és továbbra is erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy a tagállami képességeket támogassuk. Idén újra 1 millió eurót fogunk biztosítani az ilyenfajta fogyasztói programok számára. Továbbá az Európai Parlament pilota projektjéhez 1,2 millió eurót fogunk biztosítani a fogyasztói szövetségek számára, hogy a saját hatásköréket fejleszteni tudják. Aztán a szövegben egy egyértelmű felülvizsgálati záradék is szerepel, úgyhogy azt vállaljuk, hogy az irányelv hatályba lépését követően két évvel meg fogjuk vizsgálni azt, hogy valóban sikerült-e megfelelő környezetet kialakítani. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy őszintén remélem, hogy modernizáljuk ezzel az irányelvvel, és így a fogyasztói jogokat tudjuk szolgálni, illetve remélem, hogy holnap el fogják fogadni a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most meghallgatjuk a frakciók nevében a képviselőket. A néppárti frakció nevében Tunund Hohesten képviselője a szó másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez az irányelv jó megoldásokat is tartalmaz a fogyasztók szempontjából, de a legfontosabb problémát nem oldja meg, nevezetesen azt, hogy ugyanabban a csomagolásban gyakran eltérő minőségű termékeket találnunk. Van egy lista az indokolt kivételekről, a biztos asszony is említette, tehát a tisztességtelen gyakorlatokat nem tiltja meg ez az irányelv ezt a terméket, Almet, ezt kélben vásároltam, 100% tej tartalmaz, ugyanakkor Krakóban tejport tartalmaz, és különböző kiegészítőket vettem Filadelfiát is, ezt Krakóban vettem, ezt tartalmaz egy stabilizátort, amely a kélben vásárolt Philadelphia termékben nem található meg de említhetném ezt a teát is, amely baracklevet tartalmaz Krakóban, ugyanakkor ha ugyanezt a terméket kélben vásárolom meg, akkor az 50-szer többet tartalmaz ugyanebből a hozzátevőből. Tehát az ilyen gyakorlatokat meg kellene tiltanunk, és ehhez kérem a támogatásukat, ugyanis az Európai Unióban nincsenek rosszabb vagy jobb fogyasztók, a piac méltányos és azonos kell, hogy legyen mindenki számára. Köszönöm szépen. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében Gephardt asszony következik. Elnök úr, Őszintén szólva azt kell mondjam, hogy ez az intézkedési csomag, amely holnap kerül szavazásra, számos nagyon jó javaslatot tartalmaz, és lényegesen javítja a fogyasztók helyzetét. Szeretnék az előadónak a jó együttműködésért köszönetet mondani, a biztosnak és a soros elnökségnek is, akik részt vettek ebben a folyamatban. A pozitív intézkedések között ott van a platformokra való átállás kérdése, olyan szolgáltatások, amelyek például adatokat tartalmaznak, tehát az ingyenes szolgáltatásokra is kiterjesztjük most a jogokat, illetve biztosítjuk azt is, hogy jobb eh, jogorvoslati lehetőségek nyílnak a fogyasztók számára. Ez bekerült eh, a javaslatba, és bevezettük azt, ami ezen a területen korábban nem létezett. Szankciókat helyezünk kilátásba, amennyiben sérülnek az európai fogyasztóvédelmi jogok, illetve ilyen esetekben egy eh, forgalomtól, egy éves forgalomtól